Jó Wir nehmen unsere Arbeiten von gestern wieder. Jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk a munkát. És szavazunk az éves PIP jelentésről. Bilinszki úr a jelentéstevő. Van-e valaki, aki hozzá szeretne szólni? Tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körű támogatást érjem el a téma mellett, a lehető legjobb tanácsot megfogalmazni, és a legjobb anyagot összeállítani annak érdekében, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit megvédjük. Két dologról van itt szó. Egyrészt a csalás elleni harc mindenféle kompromisszum nélkül, és ezt össze kell kapcsolni egy nem kevésbé elkötelezett politikával, amelynek a lényege, hogy a szabálytalanságok okait leküzdjük, és a tagállamok számára lehetővé tegyük, hogy a lehető legsikeresebbek legyenek az unió forrásainak felhasználásával. Az a feladatunk, hogy a lehető legfelelősebb módon járjunk el, a lehető legjobban használva fel a forrásokat. A módosító javaslatok és a kompromisszumos módosító javaslatokat ez vezeti, ez a széleskörű konszenzus keresés. Remélem, hogy támogatást kapok majd a szakbizottságtól. Die Kollegin Ayala Sender hat uns Wort gebeten. Ines, bitte. Ines Ayala-nak adom meg a szót. Ines? <coughs> Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, egy kicsit reket vagyok. Mielőtt kezdjük a szavazást, szerettem volna még egyszer bocsánatot kérni. Mert nem tudtam minden vitán részt venni, ami a jelentésről szólt. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy az én frakcióm hogyan áll ehhez a témához. Az Olaf témához, a csalás elleni harc témájához. Még egyszer szerettem volna nyilvánossá tenni, tenni, hogy más a véleményünk, más, máshogy gondolkodunk erről. Ez nem a szavazással kapcsolódik össze, hanem magával a jelentéssel. Tegnap még a Juncker tervről is beszéltünk, úgyhogy ezért ezt nem tudom támogatni sajnos. Elnök, nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem, amit akart mondani, és hogy mindent jól értettem -e, de majd bilaterálisan majd egyeztetünk. Elég bonyolult az ügy, mert két frakciótag nem, között egyforma, két frakciótag egyforma módosító javaslatot nyújtott be, és ehhez még kompromisszumot kell elérni, ez azért mégiscsak nagyon furcsa. Nagyon bonyolult lesz az egész, úgyhogy a kompromisszumokról fogunk szavazni. Először is arról fogunk szavazni, hogy a kompromisszumokat egyáltalán szavazásra bocsáthatjuk-e. Először tehát arról szavazunk, hogy szavazásra bocsátjuk-e a kompromisszumot, és utána pedig magáról a kompromisszumról, hogyha jól értettem. Az egyes kompromisszum szavazunk. Először is arról szavazunk, hogy erről szavazzunk-e. Ki van mellette? Ellene? Elnézést, elnök asszony. Most miért szavazunk arról, hogy a kompromisszumról szavazunk-e egyáltalán? Most arról van szó, hogy szavazásra bocsátható-e a kompromisszum? De hát hiszen ezek a kompromisszumok, ezeket már benyújtották a frakciónak, hogyha pedig benyújtották a frakciónak, akkor, akkor ezek a szavazási lista részét képezik. Miért kell arról szavazni, hogy szavazhatunk-e? Ilyen még soha nem volt. Hát tíz éve vagyok a parlamentben, és ilyen még nem volt. Elnök, én úgy értettem, hogy először a kompromisszumok szavazásra bocsáthatóságára ról kell szavaznunk, és utána a tartalmáról hogyha mellette szavazunk, hogy szavazhatunk róla, akkor nem is lesz probléma. Van ugye módosítások benyújtásának határideje, és utána kidolgozzák a kompromisszumokat, hát máshogy nem megy, mert különben nem lehet kompromisszumokat kidolgozni, mielőtt benyújtották volna módosító javaslatokat. És hát ez bizony hetekig eltart, míg kompromisszumos javaslatokra jutunk hogyha a frakciók most azt mondják, hogy nincsenek mellette, jó, hát az az ő problémájuk. De nem, most nem lehet mindegyiknek a szavaz, szavazásra bocsáthatóságáról szavazni. A plenárison az a feltételezés, hogy a kompromisszumos javaslatok a vita után születtek nagyon szűk a határidő, ezek a kompromisszumos módosító javaslatok, ezeknek a megtárgyalása hetekig tart. Ezeket nem lehet rövid idő alatt eh, megfogalmazni. A plenárison is elhangzik az, hogy a kompromisszumok, amelyek a amelyeket a vita után, amelyekben a vita után ö, eh, ö, eh, állapodtak meg. Ezért ez egy különleges dolog a kompromisszumos módosító javaslat. Mert különben minden frakció a saját kompromisszumos javaslatát nyújthatnám be. Elnök. Jó, hát én így értettem, ahogy mondtam, a 11-es kompromisszumos javaslat ellene van, vagy frakció ellene van, egyes módosító javaslat mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene Elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Itt a következő. 17-en mellette, 6-an ellene, 89-en. Jó, rendben. Ezzel elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum, Szaváma úr. Itt van egy ellenvetésem ezzel a kompromisszummal kapcsolatban, mert a 11-es kompromisszum, ez csak egy szóbeli módosítás a jelentéstevő részéről, és ez ellent mond a szakbizottság álláspontjának egyéb korábbi jelentéseket tekintve. Most arról szavazzunk, hogy szavazhatunk-e a 11-esről, tehát hogy szavazásra bocsátjuk-e a 11-es kompromisszumot. Ki van mellette? elektronikusan. Elektronikusan szavazunk. Die Abstimmung ist Lezárom a szavazást. Akkor ezzel nem szavazunk erről a módosításról, ezt nem fogadtuk el. Tessék. Állnak azt, hogy... Azt hiszem, hogy itt át kell gondolni a szabályokat. Nem szavazhatunk a szavazásra bocsáthatóságról, ez így nem működik. Nem hiszem, hogy ez megfelelő kritérium, hogy a szakbizottság korábbi jelentésekben milyen álláspontot képviselt. Most egy más, a szava, választások után új szakbizottság jött létre, lehet, hogy más a véleményünk, jogunk van ehhez, politikusok vagyunk, a többség változik. Hogyha most más az álláspont, akkor más álláspont fog nyerni. Nem lehet a történelmi előzmények alapján eljárni. Ezt láttuk már több témában is. Valóban a többségek, a, a többségtől függ az egész, nem lehet az egészet attól függővé tenni, hogy korábban mi volt a helyzet. Elnök, Nos, jó lenne a szakbizottság hitelessége eh, értelmében ragaszkodni ahhoz, hogy ne két hetente változtassuk a, módosít, a véleményünket, és megállapítottuk ebben, Pirinszki úr. Ebben ez igaz, nem lehet napról napra változtatni eh, a véleményünket. A, a titkárság fogadja el a kompromisszumos javaslatokat, ők teszik föl a a eh, szavazó listára, és utána nem lehet szavazásra bocsátani azt, hogy szavazhatunk-e róla, vagy nem. Miután a titkárság fölvette a szavazó listára, utána már nem lehet szavazni arról, hogy ez szavazásra bocsátható, vagy nem. Amit tehetünk, az az, hogy mellette szavazunk, vagy ellene szavazunk, de utána már nem lehet levenni a listáról hogyha ez elfogadható álláspont, ön ezt elfogadható álláspontnak tartja, akkor erről vitát kell nyitni. Lehet, hogy ez a kompromisszum nem felel meg a korábbi gyakorlatoknak vagy a véleményeknek, de nem lehet egyszerűen ezt levenni a szavazólistára ennek alapján. Jó. Jó, akkor nézzük meg az eljárási szabályzatot. A négyes bekezdés a házszabályban csak az elnök javasolhatja az a szavazással kapcsolatban, hogy szavazásra bocsátanak -e egy módosító javaslatot, vagy nem. Ez, ez teljesen más helyzet, ez most nem a plenáris, amin vagyunk, mondja Pirinszki úr. Az utolsó órákban, a vita előtti utolsó órákban elfogadott módosítási javaslatokról van szó, az, amit ön felolvasott most, ennek semmi köze nincs a az itteni szavazáshoz. A 209-es szavaz a plenáris ülésre vonatkozó szabályok alkalmazása a bizottságban, a bizottsági ülésekre vonatkozó eh, cikkek eh, alkalmazása. 12-es eh, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 13-as kompromisszumot visszavonták. Ezzel egyes bekezdés, 14-es módosítójavaslat mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Also check, wir checken den zweiten Teil von Amendment Nummer 14-es módosítójavaslat második részét ellenőrizzük. It's clearly, it's clearly accepted. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosítás. Van itt egy szóbali módosítás, egyes szóbali módosítás. Elnézést, 15-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os szobeli módosítás a jelentéstevő részéről. Én azonban, én vagyok ugye a, jelen, a módosítás készítője. Ki van az eredeti módosítójavaslat mellett? Tehát az eredeti módosítójavaslatról javaslatról szavazunk. Most 16-os módosítás javaslat szóbeli módosítás nélkül. 16-os kitámogatja, szóbeli módosítás nélkül kitámogatja. Ellene enthaltung Tartózkodás? Akkor még egyszer mondom, mondja az elnök. A 16-os módosítást a jelentéstevő szóbelileg módosította. A 16-os módosítást én nyújtottam be, én vagyok a szerzője, és én ellenzem a szóbeli módosító javaslatot, amelyet benyújtott a jelentéstevő. Ezért először az eredeti módosító javaslatot szavaztattam meg, a többség ezt megszavazta, hogyha nem tudják, hogy miről szavaztak, akkor módosíthatjuk, a, a, a, megismételhetjük a szavazást, nem akarom a dolgokat itt nem megfelelően lezavarni. Sőt, tehát mellette 16-os ellene tartózkodás, jó, akkor elfogadtuk. 17-es módosító javaslat, ez egy technikai módosító javaslat, erről nem kell szavaznunk, 18-19 okafogyottá válik. A hármas kompromisszummal 20-as módosító javaslat Makovály asszony és én. Részerem ez szóbeli módosító javaslata van kiegészítve. A jelentéstevő kiegészítette, én nem értek egyet a szóbeli módosító javaslatról, hogy az eredeti javaslatról szavazunk 20-as módosító javaslat mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. A 21-es Bácitis kollega igen, nem, tartózkodás elfogadva. 22-es Makovály és én szóbeli módosítóval, az előadóval, ennek megint csak ellent mondanék. Az eredeti 22-es módosítót, aki elfogadja, igen, kész felemeléssel ellene. Elektronikusan ellenőrizzük az eredeti módosító 22-es, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító. A 23-as szavazat emiatt kimarad, 24-es módosító és a 25-ös szóbeli módosító Váli kollégától. Váli kollega módosítója kiegészítő módosítónak tekinthető, tehát mindkettőről szavazhatunk. van egy kifogás a szóbelével szemben, amelyet Báli kollega az eredeti kiegészítéséhez, a 24-es, 25-öshöz tett? Látom nem, akkor szavazzunk. A, a Báliféle szóbeliről igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Szavazzunk a 24-esről igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 25-ös igen, nem, tartózkodás elfogadva. A következő tulajdonképpen a négyes, az előadó négyes módosítójával szembeni szóbeli jövélés ellenvetésen van, 26-27-es a négyes kompromisszum miatt már nem a 26-os, nem a 26-os, nem, mondja az elnök. Bocsánat, javítok. A 27-esről szavazunk. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es, az előadói igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es igen, nem, tartózkodás, elfogadok. 20, 32 igen, nem, tartózkodás, elfogadok. 33 igen, nem, tartózkodás, elfogadok. 34 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös két részben első rész Három részben javít az elnök. Igen, első rész igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész igen, nem. Tart, bocsánat, tartózkodás elfogadtuk. 36-os igen, nem. Ellenőrizzük a 36 os elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 37-es, így kimarad a tehát a 37-es C pontjáról viszont szavazni kell. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 38 as elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es és 40-es a 39-es az 5-ös módosítóban, kompromisszumban benne van, a 40-es módosítónál pedig van egy szóbeli, amit az előadó nyújtott be, ez ellen én kifogást emelnék, ezért az eredeti 40-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, az első volt a többség. 41-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 42 igen, nem, ellenőrizzük, 42-es, ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 43-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, ugyanolyan többséggel, 44 erre vonatkozóan szóbeli módosítót adott be az előadó, ami ellen kifogást emelek, ez az én módosítom, és ezzel ezt a módosítást bocsájtom szavazatra. Igen, nem, tartózkodás, az első volt a többség. 45-ös igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os, 47-es, a hatos kompromisszumban van, 48-as tehát igen, nem, egy pillanat, mondja az elnök. Nekem saját listám van, amit én csináltam, ami úgy látszik, hogy nem egészen megbízható. Tehát egészen, hogy is van, 53-as, 53-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös, ez a 7-es kompromisszumban van, 56-os igen, nem, Elektronikusan ellenőrizzük tehát az 56-ost. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 57-es és 58-as együtt. 57-es, 58-as együtt, tehát igen, nem, tartózkodás, az első volt a többség, elfogadtuk. 58-asról nem kell szavazzunk, ez egy technikai módosító, 59-es igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 60-os, 61-es, 62, 63, 64, 67, a 9-es kompromisszumban szerepelnek, akkor a 65-ös a következő igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as szóbeli módosítóval, Váli úr szóbeli módosítójával. Nos, ez a módosító az eredeti Marinescu féle szövegre pluszban vonatkozik, tehát először Váli úr szóbelie, igen, erről szavazunk, igen, nem, tartózkodás elfogadók. És az eredeti módosító 68-as igen, nem, tartózkodás elfogadók. De jó, kollega. Köszönöm, el, elnök asszony. Ez egy szóbeli módosító, és úgy tudom, hogyha egy képviselő a szakbizottságból ellene van, akkor okafogyott lesz. Tehát itt nem arról van szó, hogy a többség támogatja vagy sem, én úgy tudom, hogy ha csak egy ember is ellenzi, akkor már nem is lehet róla szavazni. De nem hallottam, hogy bárki ellene lett volna, úgyhogy ezért. Itt a kilences szóbeliről van szó. Senki nem kifogásolta. Nagyon sok szóbeli módosító van erről az egészről, úgyhogy úgy gondolom mindegyiknél tulajdonképpen külön kifogást kellene emelni. Ez a lehetőség például a 69-esnél újra fennáll, a 68-ast elfogadtuk. Akkor nézzük a 69-est. Hát csak azt mondhatom, hogy ez egy EPP szóbeli módosítóján van itt. Ki támogatja az? van -e valaki, aki ellenzi a szóbelit? Úgy látom nem. Akkor szavazzunk erről. Igen, mellette ki van? ellene tartózkodás elfogadtuk. E, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 71-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 72-es, igen, a 69-esről muszáj szavaznunk, mert a 11-est nem fogadtuk el, a kompromisszumot ki van mellette, a 73-asnál tartunk, ellene ki van. Elektronikusan tisztázzuk a helyzetet, tehát 73-as módosított elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 74-es. Igen, nem, elektronikusan Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös igen, nem. Javít az elnök. Bis zum 78 äh, fallen. Kompromiss Nummer 11 haben wir abgelehnt. Ja, aber haben Sie ja den, den Amendment Nummer 74 äh, äh, ja, ja gestimmt. Desto, die, Achso, ja, genau das, genau, das Amendment 74 ersetzt den ganzen... Tehát a 74-es az egészet kiváltja, mondja az elnök, úgyhogy nyugodtan folytathatjuk a 78-assal. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es a 12-es kompromisszumban 80-as részenkénti szavazással első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, tisztázzuk. E, elektronikusan a 80-as második részéről lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es. Na, 81-es, mondja az elnök, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 82-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 83-as, igen, nem, tartózkodás el, nem, elutasítottuk. 84-es, 5 részben, első rész, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás. Ezt muszáj ellenőrizni elektronikusan, a 84 második része, 85 elnézést, 85-ös lezárom, elfogadtuk. Harmadik rész, 84-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötödik rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös módosító igen. Csináljuk elektronikusan, nehogy itt harcba kezdjünk, tehát elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20, eh, bocsánat, 86-os kiesik, 87-es két részben első rész eh, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 88-as igen, 88-asnál tartunk, igen, nem, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, 88-asnál tartunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 89-es kiesik, egyes módosító. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes, igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas, erről nem szavazunk. Négyes, igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös, igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Hatos, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hetes, hetes, hetes, nem, a hetesről kell, hogy szavazunk mégis. Tehát a hetesről szavazunk. Hetes, igen, nem. Elektronikusan szavazzunk a hetesről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as és 9-es, 10-es, 11-es, 12-es és a 13-as. Ez mind a kettes kompromisszumban van. Regi 1, igen, nem, tart, elektronikusan ellenőrizzük. Regi 1, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Regi 2, igen, nem, hát, elektronikusan szavazzunk erről, és hogy tényleg ugyanaz a többség, nem igazán tudom. Lezárom a szavazást. Igen. Kicsit változott, de azért elfogadtuk. Regi 3, már volt róla szó, 4-es, 5-ös regi, a 7-es a 10-es kompromisszumban, hete, regi 7, erről nem szavazunk, ABC, ABC-ről nem szavazunk, regi 8, igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Libe egy. Nem, mondja, hiszen ez benne van a négyes kompromisszumban. Libe kettő, mondja az elnök. Igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Libe hármas és négyes a tizenkettes kompromisszumban. Libe négy. Második rész, igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Libe öt nem, mondja az elnök, nem szavazunk róla. Ha, libe 6, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Libe 7, a 9-es kompromisszumban, nem. Libe A, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Libe B, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a teljes tervezetről módosított formájában Elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 27-0, gratulálunk fantasztikus támogatáshoz az előadónak, szívvel köszönök mindent. Der nächste másik Peter a kollega, a gyümölcszöldség. A hozzászól, hozzá kíván-e szólni az előadó? A... Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Chciałam tylko powiedzieć w dwóch słowach, że generalnie cały projekt... Talán egészen röviden annyit szeretnék elmondani, hogy a teljes A teljes reform természetesen nagyon fontos, néhány gyenge pontjától eltekintve azonban nagyon fontos, hogy az egy, a különböző tagállamoknak segítsünk ezzel, a belső szervezeti munkát is, és pontosan ezért kellett néhány módosító indítványt fölvennünk, és ez már rajta van az, a listán is. Ines. Csak annyit szeretnék mondani, hogy majd a hatos bekezdésnél szóba kellene, szeretnék szeretnék majd hozzászólni, hogyha lesz rá mód. Jó, akkor kezdjük. Hetes módosító, igen. Nem. Igen. Köszönöm. Nem tartózkodás, az első volt a többség, tehát elfogadtuk. Nyolcas módosító, igen, nem, elektronikusan jó, elektronikusan azért mégiscsak jobb, úgy elektronikusan kérem a nyolcas módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. kilences módosító, igen. Nem tartózkodás elutasítottuk. Tízes, igen, nem. Most kezd a dolog kaotikus lenni, úgyhogy elektronikusan a tízesről, elektronikusan szavazunk a tízesről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es. Igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. 12-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 13 igen, nem, tartózkodás el, el, mi volt? Tartózkodás elfogadtuk. 14-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ajala Szender kollega kap szót. Nem kapszok. 15-ös igen, nem. Elektronikusan, ha lehet, ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk a 15-ösről, lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os módosító, igen. Nem. Tartózkodás, ugyanazzal a többséggel elutasítottuk. 17-es, igen. Nem tartózkodás, ugyanazzal a többséggel elutasítottuk, 18-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 19 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 20-as igen, nem, Hát akkor elektronikusan jó, elektronikusan, mert nem tudom, mi lesz belőle. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, épp hogy jó, hogy ellenőriztük. 21-es igen, nem. Tartózkodás az első volt. A többség elfogadtuk. 22 igen, nem. Tartózkodás elutasítottuk. 23-as, igen, nem. Igen, még csak igen, bocsánat, igen, igen. Elektronikusan mondja az elnök, 22, nem, mondja az elnök azt mondja 23-as első része. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 23 második rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 23. harmadik rész igen, nem. Elektronikusan csináljuk inkább, jó? A 23. harmadik rész szerintem, mintha elutasítottuk volna. A 23-as, lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. A 24-es módosító igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös igen. Te jó Isten, inkább elektronikusan jó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyértelműen. 26-os igen, nem. Tartózkodás elutasítottuk egyes bevezető rendelkezés egyes módosítóval első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész az etc. után igen, nem, tart, elutasítottuk. Kettes módosító igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Hármas, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Négyes, igen, ellene. Ezt is elektronikusan, jó? Elektronikusan. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. Hát igen, elutasítottuk. Épp hogy, de elutasítottuk. Hát nem épp hogy. Ötös, igen? Nem? Tartózkodás? Szerintem ugyanúgy elutasítottuk, de azért próbáljuk elektronikusan. Ötös módosító tehát, lezárom a szavazást. Hát igen, ugyanazzal a többséggel elutasítottuk. Hatos módosító. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Na, akkor nézzük a tervezet egészéről való szavazás eredményét. Jó, a hatos módosítót ellenőrizzük, igaza van, szerintem ugyan egyértelmű volt, de hát lezárom a szavazást. É, köszönöm, persze, elnézést, bocsánat. Elfogadtuk, tehát a hatost elfogadtuk. Bocsánatot kell, hogy kérjek, mondja az elnök asszony, de néha olyan nehéz látnom, hogy ki hova szavaz. Nézzük tehát a, a vélemény egészéről az elektronikus szavazást, megnyitom, lezárom. Huszon 5-2 arányban elfogadtuk, gratulálunk az előadónak, és köszönjük a munkáját. Így van, kedves nem megadom a szót. azt mondja, csak egy kisebb megjegyzésem lenne. Feltételezem, hogy a szavazólista, amit kaptunk a titkárságtól, a mögött az előadó döntése áll. Én úgy gondolom, hogy az nem túl korrekt, hogy bizonyos módosítók vastag betűvel jelennek meg. Mindig az első oszlopban kellene az előadó véleményét megjelölni. Ez lehet, hogy valamelyik képviselő esetleg félreérti, vagy mondjuk máson gondolkodik, és azt hiszi, hogy a vastagbetűst kell elutasítani, vagy a vastagbetűst kell megszavazni én szerintem nem kell -e ilyen jelölést alkalmazni. Első alkalommal láttam ilyen szavazólistát, és hát nem túl esztétikus, és nem túl etikus ez így. Ja, ich kann aber auch verstehen. Jó, végül is értem én hogyha a jelentéstevő megpróbálja a szavazólistát megmagyarázni. Én ezt nagyon hasznosnak éreztem, mert nem foglalkoztam ezzel a tematikával. Szerintem ez hasznos volt, de hát majd meghallgatjuk, vagy megbeszéljük, hogy hogyan lehet a szavazólistákat jobban összeállítani, hogy mindenki jobban értse, hogy miről van szó. Akkor most térjünk rá Petri Szaváma tejágazatról szóló véleményére szeretne hozzászólni a jelentéstevő, nem? Akkor ezzel, ha a kollégák készen vannak, folytathatjuk is a szavazást. Egyes módosító javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító javaslat mellette szavazhatunk-e blokkban? Kettőtől tízig? Nem. Jó, akkor kettes mellette? Ellene? Akkor elektronikusan szavazunk kettes módosításról. Lezárom a szavazást. Hát elég egyértelműen elutasítottuk, nem láttam. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene,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 tartózkodás elutasítva. Akkor ezzel a módosított véleményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 a mellette, senki nem volt ellene. Gratulálunk a jelentéstevőnek eh, ehhez a gyönyörű eredményhez. Ezzel végére értünk a szavazásnak. Köszönöm mindenkinek a fegyelmet és a kitartást, és folytatjuk. Wir fahren fort. Akkor folytatjuk. Mit der Entlastung. Mentesítéssel. Entlastung andere in, mentesítés egyéb intézmények. A jelentés bemutatása a tanács és az Európai Tanács. Az első téma. Und wir und, und wir ich gebe dem so genau please please we need to go ahead with our agenda. Kedves kollégák, egy kicsit csendesebben már folytatnunk kell. Most megadom a szót a jelentéstevőnek a jelentés bemutatására Csernecki Lisán. Uh, vielen Dank, Frau Vorsitzender. Uh, first of all, I would like wish better... Köszönöm, elnök asszony. Először is Ayala Szender asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Megpróbálom összefoglalni a és csak a legfontosabb témákat említeni a mentesítéssel kapcsolatban, remélem, hogy rövid leszek. Számvevőszék, Európai Unió először is. A közszolgálati bíróságnak az eltölése az nem a legjobb döntés, hiszen emiatt növekszik az eljárások száma, sőt az eljárások nagyon hosszadalmasak, főleg az általános bíróság részéről ezt lehet üdvözölni, de nagyon sokszor későn születik meg az ítélet. Ugyanakkor problémák vannak a tolmácsolás és fordítással kapcsolatban is. Ezekre is nagyon sok időre van szükség, és ez egy fontos kérdés jobb földrajzi egyensúlyt kell kialakítani a középszintű és a felső szintű vezetők részéről. A jobb, még egyszer mondom, a közép és magas vezetés szintjén jobb földrajzi egyensúlyt kell kialakítani, és végül pedig az autók témáját szeretném említeni, kevesebb szolgálati autót kellene alkalmazni. Európai számövőszék, itt javítani kell az audit minőségét, nem pedig a mennyiségét. Rugalmaságra van szükség, hogy a váratlan eseményeknél esetén is megfelelő auditot tudjon végrehajtani a bíróság. Továbbá az átlagos jelentés készítési időt is csökkentenie kell a számövőszéknek. A egyetemi ajánlásokat kell, hogy adjanak a külön jelentésekben. Itt is a közép és magas szintű vezetés tekintetében a földrajzi egyensúlyt jobban kell kialakítani. Tanács és Európai Tanács a jelentés azt javaslom, hogy halasszuk el a mentesítést, mert folyamatosan kérjük, hogy választ adjanak a kérdéseinkre, de semmi nem változott. Nagyon sok dokumentum hiányzik, konkrétan a tanács épületekkel kapcsolatos politikájára vonatkozóan. Magas a nem kihasznált tolmácsolási kapacitás, az Európai Közszolgálati Bíróság 2014. május 22-én egy ítéletet adott közzé, amely szerint az Európai Unió alapjogi kartáját sértik. Ez egy 2013-as ügy, az egyik alkalmazottal kapcsolatos. Végül az Európai Külügyi Szolgálat ez a kedvenc intézményünk. Nagyon jelentős az adminisztratív tevékenység, egyszerűsíteni kéne a döntéshozalati eljárást az európai különleges képviselők státusza nem egyértelmű, nem egyértelmű, hogy milyen a felelősségük javítani kellene az EU delegációkban alkalmazott szakemberek felkészültségét, és jobb földrajzi egyensúlyt kellene kialakítani itt is. Általánosságban az épületkezeléssel és a logisztikával is problémák vannak. A, most pedig rátérnék az Európai Külügyi Szolgálat és a delegációk szinergikus kérdéseire jobb együttműködést kell kialakítani a tagállamokkal, és jobb konzuli szolgálatot kellene, hogy működhessenek. Most várom a megjegyzéseiket, a módosító indítványaikat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most bemutatta a jelentését, az összes jelentését bemutatta, szerettünk volna kronológiai időrendi sorrendbe halandni, és a tanácssal és az európai ta, tanácssal kezdeni. Senki sem tökéletes elnök asszony, mondja Csárnecki úr. Hát sikerült racionalizálni az időt, hát akkor most együtt vitázunk az összes mentesítési jelentésről a számvevőszék, a külügyi szolgálat, a régiók bizottsága, az ombudsman, az adatvédelmi biztos, bíróság, gazdaság és szociális bizottság, régiók bizottsága együtt. Gájár úr szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, ez így mindenképpen jó, mert így mindenki csak egyszer kell, hogy hozzászóljon. Először is Csárnecki úr, a klasszikusokat idézte, és ez nekem nagyon tetszik, de kérdés, hogy hogyan haladunk ezzel, hogyan tudunk előrelépni. Az előző törvényhozási ciklusban volt egy meghallgatás, amely meghallgatás a tanács mentesítéséről szólt, és kritikusan megvizsgáltuk ezt a témát. Jó emlékeim vannak ezzel kapcsolatban. Általában nem tudtunk egységes véleményre jutni arról, hogy a szerződésből levonható-e az, hogy a mentesítést meg kell adnunk, vagy nem, de abban egységesek voltak, hogy a dokumentumokat ki kell adni, az anyagokat ki kell adni. Ebben mindenki egyetértett. Az nem vezet automatikus a mentesítéshez, mert nem vezethet mentesítéshez, hogyha a tanács nem adja meg a dokumentumokat, az anyagokat, amelyek alapján megadhatnánk ezt. Marad ezek után már csak a, a bírósághoz fordulás, a kereset, én egy ehhez, ezzel meg, ennek megfelelő módosító javaslatot fogok megfogalmazni a Csánecki Risár kollégának, de csak akkor történhet mindez meg, hogyha a szakbizottság egyetért ebben. Másodszor pedig a frakcióknak is támogatniuk kellene egy ilyen típusú keresetet, tehát a kollégáknak ezért egy kicsit lobbizni kellene a frakcióban, hogy gondolják végig a frakciós kollégák, hogy támogatni tudják-e ebben a mentesítési időszakban, vagy esetleg a következő mentesítési javaslatban is ki le, vissza lehet erre térni. A tanács részéről nem várok más hozzáállást, nem gondolom, hogy jövőre máshogy fognak hozzáállni, úgyhogy jövőre is benyújthatjuk ezt a keresetet, ez az opció nyitva marad jövőben, jövőben is, amíg a tanács hasonlóan viselkedik, mint most. És én azt gondolom, hogy nem nagyon fog változni a helyzet. Ez egy előrelépés lenne, tehát egy ilyen kereset, de ez csak akkor lehetne hogy ezt elérni, hogyha egységesen támogatnánk. Ennek semmi értelme nem lenne, hogyha leszavaznánk itt a szakbizottságban, mert akkor már eleve bukásra lenne ítélve. A kollégákat tehát azt, a kollégáktól tehát azt kérem, hogy egy kicsit reklámozzák ezt a témát a frakcióban. Ennyi a um, tanácsmentesítéséről. Másodszor, a szakbizottságban, a Költségvetési Bizottságban én állandó jelentéstevő vagyok az, az ügynökségek témájának, és egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket a kollégáknak. Azt hiszem, hogy ez fontos szerepet játszik a számvevőszék mentesítésében. A, mentesi, a számvevőszékben Ósé ír kollega, ő az ügynökségeket felelős, és öneki az volt az ötlete, az volt a gondolata, ami szerintem kritikusan kell kezelnünk. Nos, tehát a következőt mondta, rávette arra a számbevőszéget, hogy az ügynökségek auditját outsourcolja, kiszervezze, privát cégeknek adta ki, Végülis ezt meg lehet tenni, hogyha nincsenek meg a megfelelő források ehhez, de az ügynökségeknek kellett ezt kifizetni, tehát az ügynökségekkel fizettette meg. Na most, ha így járok el, akkor egyszerűen elmehetek a munkaügyi központhoz, onnan szerezhetek egy munkanélkülét, aki helyettem itt szavazgat, vagy, vagy, vagy, vagy elvégzi itt az apróbb munkákat, és ezért fizetek neki egy kis pénzt. Hát szerintem a szemvevőszék itt nem megfelelően jár el, végig kell gondolni, hogy az a munka végzéséhez rendelkezésre álló forrásokat hogyan használja fel egy intézmény. Tavaly készítettünk egy saját kezdeményezésű jelentést, amelyben pontosan arra szólítottuk fel a számvevőszéket, hogy fogalmazza meg, hogy hogy mely területeken van szükségük több forrásra. Na de hát most, hogyha azt mondjuk, hogy kiszervezzük a feladatot, az audit, az ellenőrzés feladatát, az még egy dolog, de ez megfizettetni az ünnökségekkel, hát ez azért mégiscsak furcsa. Én azt javaslom, hogy a számvevőszék mentesítéséről szóló jelentésben ezt vessük föl. Köszönöm szépen, Dajs Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves ö, kollégák! E tekintetben is kiváló megoldást választott czarnecki alelnök úr több jelentés közös megtárgyalása sokkal hatékonyabb időfelhasználást tesz lehetővé. elsőként is szeretném megköszönni a képviselő úrnak a egyéb intézmények two thousand and thirteen évi mentesség megadásával kapcsolatos munkáját, azt az együttműködést, amit a árnyékjelentéstevőkkel kialakított. A jelentés tervezetek egyértelműen azt mutatják, hogy alapos és eredményes munkát végzett. Dicséretes rövidséghez szeretnék csatlakozni néhány konkrét megjegyzés. A tanács mentességének a megadását illetően a helyzetet tragikomikusnak látom tehát az az igazság, hogy én, én nem látom annyira bonyolultnak a e, helyzetet, mint Geyer képviselő úr azt e, korábban elmondta, de még ha igaza is van, és e, az alapszerződés értelmezése az egy ennyire bonyolult és nehezen e, megoldható helyzetet teremt, akkor is ez az egy helyben topogás, ez engem leginkább a gyermekeimnek kb. olyan 6-7 éves korában a saját szobájukban tanúsított magatartásához emlékeztet, amikor a nagyobbik testvér, meg a hozzá kor, korban álló kisebbik testvér egy nagyon izgalmas Lego autón vitatkozott. És hogy, hogy nem ez a vita, ez szülői közbeavatkozás nélkül nem oldódott meg. Tehát őszintén szólva azt gondolom hogy eljött annak az ideje hogy végre valamilyen megoldást találjunk. ez olyan gyönyörűen kottázható hogy mit fogunk csinálni. hozzálátunk a tanács mentestési eh, eljárásához a tanács tisztelettel vagy tisztelet nélkül azt fogja mondani hogy köszönjük szépen ebből nem kér mi ezen eh, egy picit megsértődünk utána azt fogjuk mondani hogy ejnye tanács elhalasztjuk a mentestésed megadását most már aztán legyél kedves add meg a papírokat a tanács újra megismétli hogy nem adom meg a papírokat és aztán véglegesen elhalasztjuk a tanácsnak a mentestését. ez egy izgalmas játék picit gyerekesnek tűnik e, számomra tehát én minden megoldást egyetemisták szokták ezt a albérleti hirdetést feladni hogy minden megoldás érdekel én most már minden megoldást ami ehhez képest valamilyen előrelépést jelent jobbnak tartanék mintsem, hogy újra ezt a homlokráncoló megoldást választjuk, hogy elhalasztjuk a tanács mentesítésének a megadását. Arról nem is beszélve, mert Csárnecki képviselő jelentés tervezete is azért, eh, hát hogy mondjam, említést érdemlő gondokról tájékoztat a tanács gazdálkodását illetően az épületek felújítása, épületek beszerzése eh, tekintetében, tehát itt elég sok a gond. Szeretném aláhúzni azokat a pozitív példákat, amelyek eh, a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a Parlament együttműködésében humán infrastruktúra, adminisztratív erőforrások hatékony felhasználásában kialakult, szerintem ez egy követendő példa ez az intézmények autonómiáját önálló működését nem érinti források hatékony felhasználása szempontjából ugyanakkor kedvező. közös figyelmünkbe ajánlanám hogy esetleg a jelentéshez kapcsolódó módostó javaslat eredményeként kérjük fel a számvevőszéket egy olyan audit jelentés elkésztésére amely az ilyen tpusú további együttműködések lehetőségét és az ettől várható megtakarítások mértékét vizsgálja. Tolmácsolási és fordítási költségek lenne a következő megjegyzésem. E tekintetben e, továbbra is számos az aggasztó jel, ezeket most itt a jelentéstervezethez képest nem szeretném szóban idézni. Szerintem eljött az ideje, hogy az Európai Számvevőszék már korábbi években megfogalmazott iránymutatásának megfelelően egy egységes eljárási rend alakuljon ki a fordtási és tolmácsolási költségek számtását illetően. ez részben lehetővé teszi hogy ne az almát a körtével kelljen összehasonltani részben pedig lehetővé teszi azt hogy érdemi ha tetszik megtakartások a források hatékony felhasználása tekintetében érdemi előrelépés történjen következő megjegyzésem az az, hogy az intéz, több intézménynél az éves tevékenységi jelentésből hiányzik az adott intézménynél dolgozó munkatársak földrajzi nemi illetve az általuk betöltött pozciók szerinti megoszlásáról szóló tájékoztató. azt gondolom hogy a következő évi discharge eljárások kezdetén kötelezővé kéne tenni hogy az egyes intézmények egy a munkatársakra vonatkozó a munkatársak földrajzi származási helyét nemi megoszlását illetve az általuk betöltött pozciók szerinti megoszlását tartalmazó táblázattal segtsék a munkánkat. európai külügyi szolgálatnál sajnos a korábbi években a korábbi évek zárszámadási jelentéseiben tapasztalható probléma újra megjelent, ez pedig eh, annak a rendszernek a gyenge működése, illetve nem működése, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnál dolgozó munkatársak eh, nem kis részben duplán veszik igénybe a különböző családi kedvezményeket, hiszen a származásuk szerinti országokban, illetve az Európai Külügyi Szolgálat esetében is ezekhez a kedvezményekhez hozzájutnak. Itt a külügyi szolgálat részéről egy ígéret fogalmazódott meg, hogy a rendszert működtetnek, ami ezt a dupla finanszírozást kiszűri. Úgy tűnik, hogy ez a rendszer nem működik, e, mint ahogy sajnálattal kell megállapítani, hogy a 2013-as esztendőben nem született meg az EKS, illetve az Európai Csalás elleni Hivatal közötti megállapodás. Európai Ombudsmannál fontosnak tartom azt e, megegyezni, hogy az Európai Ombudsman a 2013-as évre vonatkozólag önmaga elé állított egy olyan vállalást, ő fogalmazta meg, hogy a hozzáérkező ügyek 90%-ában, a beadványok 90%-ában 12-18 hónap között lezárják az ügyeket. Ezt a vállást nem sikerült teljesíteni, ebbe két megoldás származik. Egy, csak olyan vállalást tegyünk, amit teljesíteni lehet. Kettő, ha viszont már tettünk ilyen vállalást, akkor azt teljesítsük. Így tehát fontosnak tartom, hogy ezen önmagával szemben megfogalmazott vállalást a 2013-as évben az Európai Ombudsman nem teljesítette. Végül, de nem utolsó sorban fontosnak tartom, hogy a 2014 évi mentesítési eljárásoktól kezdve minden intézmény csatolja az éves tevékenységi jelentéséhez az épületpolitikai stratégiáját és annak az adott évre vonatkozó megvalósulását, hiszen ez egy nagyon fontos eh, kérdés mint ahogy az európai számvevőszék esetében fontos előrelépés hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektet a teljes teljestményauditokra támogatom ezért a jelentéstevőnek azt a javaslatát hogy az európai eh, számvevőszék hozza korábbra az éves jelentés bemutatását, és ezzel a zárszámadási eljárás egészét is korábbi időpontra lehetne e, időzíteni. Összefoglalva, az előbb idézett megjegyzésekkel együtt, ezek közül jó néhány módosító javaslatban fog megjelenni, támogatom Csárnecki úr jelentés tervezeteit. Ayala Sender. kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, első alkalommal szeretnék gratulálni Czarnecki úrnak. Elnézést, hogy rossz a hangom, beteg vagyok. Mindenesetre köszönet a munkájáért. Bizonyos jelentések tekintetében Módosító indítványokat fogunk benyújtani, ezek azokra az aspektusokra fognak vonatkozni, amelyeket ki lehet majd egészíteni. Első konkrét megjegyzésem, ez egy általános jellegű megjegyzés. Érdekesnek tűnik számunkra, hogy 2013-ban a végrehajtási szint a többi más intézménynél, például a számvevőszéknél, az Európai Bíróság, az Európai Régiók Bizottság és a tanácsa, hogy itt a végrehajtási szint alacsonyabb volt a köve- az e- előző évekhez képest. Pedig fordítva kéne, hogy alakuljon a fejlemény, ennek bizonyára van valami oka. Konkrétan a tanácsa kapcsolatban, és miután Gájer kollégát is figyelmesen meghallgattam. Nagyon szomorú, szinte elkeseredett vagyok, hogyha mindig ugyanazért panaszkodunk, itt újra ugyanazt kell, hogy megismételjük általános témákban, elutasítjuk gyakorlatilag a tanácsi mentesítést, attól függetlenül, hogy a a lehet elnökségi részéről a miniszter úr tegnap mit mondott. Ugye próbálta közelíteni a pozíciókat, ugye új mandátumot élünk. Én mindenképpen azon leszek, hogy megtegyek mindent, hogy közelíthessenek a, ezek a pozíciók, vagy legalábbis, hogy ne legyenek összeegyeztethetetlenek. Hát abszurdnak tűnik a számomra, hogy a parlament soha nem tudja megadni a mentesítést a tanácsnak, és ez egy nagyon szomorú helyzet, hiszen gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy hasztalan a mi szerepünk. Ugyanakkor én mindig igyekszem konstruktív lenni, próbálok egy olyan megközelítést alkalmazni, amivel javítani lehet a párbeszéd lehetőségét, és ez, ezzel próbálom azt is lehetővé tenni, hogy el tudjunk számolni, be tudjunk számolni a polgároknak, hiszen a polgárok előtt nem tudjuk egyébként a nagyobb átláthatóságot és felelősségtudatot bizonyítani. Csaneszki, ahogy úr, ahogy mondta, 9-es pontban a, egy csoport fölállítása, egy audit csoport fölállítása és egyéb javaslatok tekintetében igen, hát változnak a dolgok, Ugyanakkor a lényeget tekintve nincs párbeszéd, nagyon távol állunk a közös véleménytől, és így nem tudunk a polgároknak több információt biztosítani. Ezért lenne egy felhívásom, egy kérésem, nem csak az előadó irányába, aki tudom, hogy nagyon nyitott az ilyen elképzelések tekintetében, de mindenki máshoz is fordulok, hiszen a többség nélkül nem tudunk semmit tenni. Tegyünk, csináljunk valami, jöjjünk, álljunk elő valamilyen új ötlettel, valami újdonsággal, hogy ne csak az legyen, hogy megtakadjuk a mentesítést a tanásnak. Számövőszék Néhány fenntartással egyet tudok én is érteni, illetve Csernecki úr és Gájer úr javaslataival is egyet tudok érteni. Vagyis értem, hogy bizonyos esetekben nyomást gyakorolunk, és ez hasznos is, hiszen az eredmények szintjén megjelenik a fölépésünknek a pozitív hatása. Tehát a számvőszéknél pozitív előrelépést látunk, a hagyományos jelentés készítési mód már változott. Támogatom Csáneszki úrra teljes mértékben e tekintetben. Én is úgy gondolom, hogy média láthatóságra van szükség, esetleg közösen tudunk majd módosító indítványt javasolni, például ez a híres reptéri jelentés, a reptére kapcsolatos beszámoló, ott a kicsit furcsán történt ennek a mm, bemutatása, úgy tűnt, hogy ott csalás fordult elő, pedig nagyon jól tudjuk, hogy semmilyen csalás nem volt, semmilyen átverésről nem volt szó, egyszerűen nem vették figyelembe bizonyos konjunkturális körülményeket, és a, például Spanyolországban azt gondolták az emberek, hogy itt egy csalás történt, itt korrupciós helyzet van előttünk, pedig nem így van. Egyszerűen rossz volt a tervezés, illetve a tervezésbe nem számítottak arra, hogy olyan válsághelyzet fog kialakulni, mint ami valójában aztán bekövetkezett. És így a média szintjén a, ugye a valós helyzetől eltérő volt a véleménye a lakosságnak. A számvevőszék növekszik, változik, ezzel együtt jó lenne gondolkodni azon, hogy milyen üzeneteket adjunk a számunkra, mert sokszor ö, téves információk kerülnek ki, és sokszor nincs elég információ. Amikor az éves jelentésről beszélünk, akkor Természetesen ezt korábban kellene benyújtani, ez is egyetemű, teljesen egyetem, hogy minél előbb meg tudjuk ezeket kapni, minél előbb végig tudjuk gondolni a helyzetet, annál jobban tudjuk elvégezni a mi munkánkat. De azért azt is értem, hogy fontos, hogy a munkát jól elvégezzék, és nem csak a határidő, hogy mikorra készítik el. Én inkább a minőséget előtérbe helyezném a határidőhöz képest. Külügyi szolgálat Értem, hogy Csáneszki urat befolyásolja a jelenlegi helyzet, ez teljesen legitim, és megértem. Mégis a mi szakbizottságunk feladatát kell ellátni, költségvetés ellenőrzése, és nem pedig politikai szempontú véleményeket kell megfogalmaznunk, és nem azzal kell foglalkoznunk, hogy mit kell, hogy tegyen a külügyi szolgálat, és mit nem. Hát ezért létezik a bizottság is, hogy ezeket a témákat megfogalmazza. Úgyhogy néhány bekezdés, például az ukrán válsággal kapcsolatos bekezdés szerintem nem kéne, hogy szerepeljen ebben a jelentésben, de természetesen a bizottság és a külügyi bizottsággal folytatott vitában ezeknek a témáknak szerepelnie kell, de nem a mi mai vitánkban. Azt is értem, hogy a földrajzi egyensúlyt a lehető legjobban kéne kialakítani az EKS részéről, de az is érthető, úgy gondolom, hogy most indul be valami a tagállamoknak nagyon sok kihelyezett szervezete, intézménye van, minden tagállam tapasztalatát föl kell, hogy használjuk. Ez pont az, ebben a szektorban, ahol európai diplomáciát kívánunk kialakítani. Úgyhogy itt azért adnék egy kis szabad kezet a szolgálat számára. Bíróság továbbra is csodálkozom azon a tényen, hogy nagyon magas a száma a önfoglalkoztatóknak szerintem itt határozottan kell, hogy fölépjünk. A fordítás témájában itt konkrét említést tesz erről a bíróság esetében az előadó. Én úgy gondolom, hogy a, az igazságszolgáltatás és a bíróság területén szükség lenne egy munkacsoportra, egy task force-ra, hogy a fordítási kérdéseket lehessen javítani. Tolmácsolásnál Viszont sokkal óvatosabb lennék az EGSB esetében és a régiók bizottsága esetében egy bizonyos erőfeszítés már történt. De ez az erőfeszítés bizonyos helyzetekben olyan korlátozásokat jelent, ami nem igazán elfogadható. Ezért úgy gondolom, hogy védeni kell mindig az összes tagállam párbeszédnek a lehetőségét, a polgárok számára is biztosítani kell az anyanyelvű meghallgatás lehetőségét. Persze, ha lehet itt javítani a helyzeten, akkor a fordítás témájára egy munkacsoportot föl lehetne állítani. A EGSB-nél a megtakarítása szemben éppen inkább azt hangsúlyoznám, hogy voltak problémák a tolmácsolás területén. Nem az a lényeg, nem az a legfontosabb, hogy sporoljunk, és aztán pontosan a, a nyelvi sokszínűséget csorbítjuk, ami egy, egy öröksége, egy vagyona, egy kincse az Európai Uniónak. Tehát ez az EGSB-re és a Régiók Bizottságára is igaz, amit most mondtam. Az ombudsman ezzel a jelentéssel kapcsolatban semmilyen problémám nincs. A következő jelentésnél viszont szintén fordítási problémák merültek fel, ezért is egyetértek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kárin kapja meg most a szót. Thank you. First of all, I... Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondjak a kiváló munkához, illetve a munkáért. A tanácssal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy támogattunk teljes mértékben azt, hogy ne adjunk most mentesítést amíg a tanács elutasítja azt, hogy valóban tárgyaljon vegyünk, addig ezt nem tudjuk megtenni. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy nekünk is minden jogunk megvan arra, hogy feltegyünk kérdéseket, és ők válaszoljanak, ők pedig nem hajlandók választ adni. Tavaly felkértük a bizottságot arra, hogy mondja el, hogy mi a véleménye erről a problémáról, és azt hiszem, hogy ők akkor nagyon érdekes választ adtak, amire az állásfoglalásban is kitérünk. De nem oldott meg ez semmit ez a válasz. Úgyhogy nekünk szakbizottságként azt hiszem végig kell gondolni azt, hogy mit tegyünk. A bizottság nem tud segíteni nekünk ebben a helyzetben. Megpróbáltuk elindítani a tanácsal már többször a párbeszédet, de soha nem sikerült. Nincs válaszom, de nem tudom, mi lehet a válasz, de azt hiszem, hogy meg kell nézni, hogy milyen megoldás lehetséges. Egyszerűen nem lehet folyamatosan az, az emberek elé állni az EU-ban, és azt mondani, hogy nem kap, hogy meg a, hogy nem tudunk semmit tenni emiatt a mentesítés miatt. Meg kell nézni, hogy mi a lehetséges következő lépés. Gondoljuk talán végig, hogy nem lehetne a bíróságot vélemény megfogalmazására megkérni talán ők tudnak valamilyen megoldást, mert nem tudjuk kikerülni ezt a helyzetet. A másik dolog pedig, amit felvetnék, az a külügyi szolgálattal kapcsolatos. Ez egy apróság, a 9-10-11-es bekezdéssel kapcsolatos. Nem hiszem, hogy azt kellene megnéznünk, hogy mit csinál az EKS, hanem azt, hogy hogyan költi a pénzét. És a 9-10-11-e tekintetben szerintem túl messze megy nem támogatnám ezért, de az állásfoglalás többi részét támogatom, és azt hiszem, hogy kiváló munka. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, én magam is napirendre, beírtam a napirendre, hogy mit tegyünk a tanácssal. Meg kell beszéljük. Úgy gondolom, egy kicsit még mindenképpen türelmesnek kell lennünk, és Dajcs Tamás a gyermekekhez hasonlította a helyzetet. Valóban türelemre van a gyerekekkel kapcsolatban is szükség, nekünk sem szabad most feladni a türelmet, és azt is hiszem, hogy ez a fajta gondoskodás, ez sem felejthető el, de semmiképp nem fogadom el azt, hogy, hogy ha bárki akarja a parlamentet ellenőrizni, csak a holttestemen keresztül sokan meghaltak már ezért száz évvel ezelőtt, mi ellenőrizzük őket, nem ők minket. És hogyha most azt mondják, hogy ez az előfeltétele annak, hogy ha mi ellenőrizhetjük őket, hogyha ők ellenőriznek minket, akkor ezt a parlamentet, erre ez a válasz, minden má, tehát teljesen másként ellenőriznek, mint bármelyik más intézményt. Meg akarjuk mutatni, hogy a feladatunkat, az önellenőrzés feladatát rendkívül komolyan vesszük. Mellesleg nagyon jó lenne, hogyha a tanács a saját önellenőrzését saját költségvetésekben a, a tagállami szinten is legalább némileg olyan komolyan venni, mint mi a feladatunkat, mert a bizottsági költségvetés ugyanígy olyan sok részletet tartalmaz, ami nyilvánvalóan bizonyítja, hogy a tagállamok a, az Európai Uniós forrásokat milyen fegyelme hiányjal ö, fogadják el. Nem szeretném tehát, hogyha bocsánat, szeretném végig gondolni, hogy mi az, amit közösen tehetünk, nagyon fontos ez a megbeszélés. Az új parlamentnek talán most belátható időn belül egy olyan új ülést kellene szervezni, mint korábban már tettük, tehát a Költségvetés Ellenőrző Bizottság egy óra, másfél óra alatt különböző jogi véleményeket hallgat meg, és akkor az új kollégák is láthatnák, hogy mi a valóság. A jogi szolgálat nem igazán lelkesedik azért, hogy mi adott esetben Luxemburghoz forduljunk. A jogi szolgálat épp ellenkezőleg nem támogatná ezt, hiszen a szerződések olyanok, amilyenek, de mégis sok minden a fejlő, ön, önfejlődésből adódott. A szerződés és a szerződés módosításokat mindig olyanok tárgyalták, akiknek nem volt fontos a költségvetés. És ez az oka annak, hogy minden szerződés módosításnál a költásköröket is vesztett. Tehát mindig valami másért kellett cserébe adni. A Költségvetési Szakbizottság sokkal több lehetőséget rendelkezett Lisszabon előtt, mint utána, mert ebben a házban azok az emberek, akik a tárgyalócsoportban voltak, a mi lehetőségeinkből adtak cserébe másokért. Az, hogy ki kit mentesít, pontosan azoknál, akik a módosító, módosításokat tárgyalták, nem volt kérdés, nem tárgyaltak róla. Tehát nekünk kell majd a következő szerződés a szempontjaikat előkészíteni. Ha lesz szerződés akkor meg kell mondnunk, hogy most hogy akarjuk. Tehát, hogyha a mentesítés már így van, akkor sok-sok éve ebben a formában működik, és ez a szerződéses rendelkezés még egy olyan időszakra nyúlik vissza, ahol még csak bizottság volt, amikor a többi intézmény még nem is volt meg. Tehát a parlament, stb. stb. mint önálló intézmény, vagy a tanács sem. Tehát akkor még minden, ami akkor volt, az a bizottság hatáskörében volt. Ezért van például a szerződésben az, hogy a parlament mentesíti a bizottságot, mert akkor még mind, mert ott volt minden egyéb költségvetés, de időközben, mivel intézményeket alapítottak, kivették a bizottsági részből ezeket a költségvetéseket. Megkapta mindenki a maga költségvetését, és ez a tény nem látszik a szerződésből. Egyszerűen ez egy ö, jogi hézag joghézak, amit a tanács most kihasznál. És meg kell, hogy mondjak, persze ha hangosan is kimondom, hogy gonoszul kihasználja. Mert az a tény, hogy a szerződésben az van, hogy a parlament mentesíti a bizottságot, nem azt jelenti, hogy nem foglalkozhatunk az összes többi mentesítésével. Tehát egyszerűen amiatt van, mert régen minden egy fedél alatt a bizottság költségvetéseiben volt, ma viszont már tíz körül, különböző köz, költségvetési rész van, és mindegyikkel meg tudjuk oldani a, a kérdéseket, kivéve a tanácsot, egy ilyen gentleman's agreement, ami azt jelenti, hogy mi nem avatkozunk be oda, ők meg a miénkbe, ezt szeretnék, de ezt nem tehetjük meg az adófizetőkkel, hogy tulajdonképpen elfogadhatatlan feltétel, és éppen ezért talán még nem érett az idő meg erre, de kell, hogy legyen egy tervünk. Az első része pedig az, hogy a szerződés módosításhoz nekünk is összeállítjuk a tervezetet, a saját tervezetünket, amelyben azt hangsúlyozzuk, hogy a jövőbeni viták során ezeket a szempontokat is tárgyalják meg. Tegnap volt például egy ilyen lehetőség, amikor a letelnökség képviselője itt volt, Ayala Zender kollega, nagyon köszönöm, érintette ezt. Természetesen mindannyiunknak elő kell adni azt, hogy mi mentesítjük a kormányokat, és nem fordítva van a helyzet. Nos, ennyit erről. A következő az előadónak. Hadd mondjam, hogy a külügyi szolgálat az LKS jelentése igen érdekes. A régi problémák és új problémák keverednek. A régi problémákat még nem sikerült megoldani, például a, az LKS szervezetének problémáját. Mindenki pontosan tudja, hogy túl sok magas poszt van. És sehol sincsen egy olyan kis főigazgatóság, mint ott, sehol nem lehet olyan e, kevés e, feltétel teljesítve főigazgatónak lenni. Ez e, hiányosságok, de sok pénzbe kerülnek. A politikai kérdések, amik mögötte vannak, arról most nem is akarok beszélni. De amit az Európai Külügyi Szolgálat a saját szervezetében megtehet, hát arra azért rá kell kérdezni úgyhogy erre vonatkozóan is lesz néhány módosítom. Ezt szerettem volna tehát ezzel a kérdéssel kapcsolatban elmondani a tanács mentesítésénél és az Európai Külügyi Szolgálatnál, bíróságnál. Úgy gondolom, hogy a bíróság az 75 különböző szolgálati autó, 50 szolgálati sofőr, hát azért elég sok. Különösen, hogyha az Európai Külügyi Szolgálatot nézzük, ahol eddig egyetlen egy szolgálati autó volt, és nem is akarunk természetesen mi, itt emelést. Jó példák vannak arra, hogy hogyan lehet másképp is ezt megoldani, úgyhogy úgy gondolom, hogy a bíróságnak éppen ezért meg kell néhány kérdésre válaszolnia szívesen részt veszek a kérdések feltevésénél. Ki kér az intézményeknél, az intézményektől szót? Európai Külügyi Szolgálat. Merci, Madame la, Présidente. Merci. Köszönöm, elnök asszony. A szakbizottságnak köszönet, illetve az előadónak külön köszönet. Három konkrét tényszerű megjegyzésem lenne nagyon érdekesnek tartom ezt a vitát. Az első megjegyzésem, szeretném azt említeni, hogy az együttműködésünk az olaf kiváló, és ez az Európai Külügyi Szolgálat megalakítása óta így van. Mogherini asszony a meghallgatása során január 26-án erről be is számolt, hogy az olaf való együttműködési megállapodásunkat január 23-án alá is írtuk, úgyhogy itt ezzel talán módosítanám a hatos bekezdést. Második megjegyzésem. Szeretném Úgyhogy szintén szeretnék hivatkozni Mogherini asszonyra, hogy nincs különösebb földrajzi egyensúlytalanság bizonyos tagállami kategóriák tekintetében, tehát nincs különös egyensúlytalanság a csatlakozási időponttól függően. Lehet, hogy vannak egyes tagállamok, amelyek idézőjelben túl vagy alul képviseltek de nem tudjuk ezt specifikus tagállami csoporthoz kapcsolni Úgyhogy itt is a statisztikai adatokat megadtuk, és ez az általánosítás egy kicsit túlzott. Harmadik megjegyzésem, a szakbizottság néhány tagjához hasonlóan, akik ezt említették, van néhány bekezés, a 10-11-es például, ami nem egyeteműen a mentesítés témájához kapcsolódik, és esetleg más formon kéne ezekkel a témákkal foglalkozni. Természetesen készen állok arra, hogy Deutsch képviselő úr kérdéseire reagáljak. Nagyon szívesen adok a érdemi választ a kérdésére. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Gerán úr. Van-e még valaki a más egyéb intézményektől, aki szeretne hozzászólni? Senki? Akkor a jelentéstevőnek adom meg a szót, tessék. Uh, thank you much indeed. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Gájer most már nincs itt, de legközelem remélem, hogy a vitánk során a filozófiai és politikai megjegyzéseinket majd ki tudjuk cserélni. Dajcs úr, köszönöm szépen Tamás kedves szavait a jelentésemmel kapcsolatban. Érdekes megjegyzések voltak, és értem és köszönöm a támogatást a földrajzi egyensúly kialakítása tekintetében az LKS-nél. E az LKS e témájához akkor majd várom ezt a plusz hozzájárulást. Karin asszony megjegyzésével kapcsolatban szeretném a támogatását köszönni, főleg a tanácsi és Európa tanácsi témákban. Az egyik legnagyobb kihívás a szakbizottságunk számára, teljesen őszintén megmondom, hogy ez egy folyamatos kihívás a szakbizottságunk előtt, évek óta ez így van. Értem, hogy a 9-10-11-es pontokban ezek kapcsolatban eltér a véleményünk. Sajnálatosnak tartom ezt. Elnök asszony, Gressle asszony megjegyzéseivel kapcsolatban röviden. Politikusak vagyunk, egyetértek vele, hogy türelmesek kell, hogy legyek, teljesen egyértelmű ez, és de azért a kérdés az, hogy mennyi ideig kell, hogy türelmesek le, legyünk, mert lehet, hogy a végén naívnak mutatkozunk. Köszönöm szépen az összes konkrét megjegyzést remélem, hogy majd lesz időnk arra, hogy a jelentés szövegén javítsunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más nem szeretne hozzászólni, ezzel véget értünk. Véget ér, vég, végére ért az ülés, nyílt ülés, és ezután koordinátori ülés lesz. 15 órakor folytatódik a délutáni ülés az ügynökségekkel. Mindenkinek kellemes délelőttöt kívánok, délután találkozunk. A koordinátorokat pedig arra kérem, hogy minél hamarabb jöjjenek, hogy megkezdhessük a koordinátorok ülését.